Megnyitom ezennel a 2011. március 23-ai ülést. A március 10 ei jegyzőkönyv rendelkezésre el van valakinek megjegyzése? Nincs, akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Megjegyzések az ülés kezdetekor az elnök részéről. Üdvözlöm a plenáris ülésteremben Mariel de Gasperit, aki De Gasperi úr lánya, tudjuk, hogy Alcide De Gasperi az európai közösségek egyik alapítóatja volt. 2. E, Második információ a részemről a következő, ami a szomszédsági politikát és a szíriai és jemeni, valamint líbiai politikai helyzetet illeti, ezen országokban erőszakosan elnyomják a demokráciát követelő tömegek tüntetéseit. Ezek olyan kormányok,